Aki pedig csak a CatchDI során szeretne feltenni egy kérdést, kapjon prioritást, és a szkopiai kérdés kapcsán pedig el. Eh, itt engedje meg, elnök asszony, hogy befejezzem, engedje meg, elnök asszony, hogy befejezem a mondandómat. Csak 10 másodperc, 10 másodperc mondja az elnök, de nem több. Nézze meg az óra, 10 másodperc. Kezdje számolni a 10 másodpercet. Nem, de igen, Tíz másod... A tíz másodperc letelt elnézést. Mikro.